Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák! Szeretettel üdvözöllek benneteket, üdvözöllek benneteket a szakbizottsági ülésünk folytatásán, és akkor most nézzük az egyéb intézmények mentesítését. Tomás Szedowski az előadónk itt, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony. výboru. Kedves kollégák, mindenek előtt egy nagyon boldog új évet és jó egészséget kívánok. Ami pedig a kont szakbizottságon belül a munkánkat illeti, azt kívánom magunknak, hogy legyen jó a kapcsolatunk az Európai Unió költségvetése miatt. Remélhetőleg együtt tudunk az összeférhetetlenséggel és csalással szemben küzdeni. Ma a 2018. évi mentesítésről kell beszélnem más intézményeknél, egyéb intézményeknél. Nagy öröm a számomra, hogy a számvevőszék arra a véleményre jutott, hogy minden esetben hatékonyan működtek az ellenőrzési rendszerek, és hogy nagyobb hiátust nem lehetett megállapítani. Az Európai Számvevőszék 2018. évi jelentése alapján, valamint az egyes intézményekről szóló jelentések alapján a belső jelentések alapján készítettem el a mai anyagomat, jelentésemet. Az intézményeken belül a kapcsolattartókkal egyeztettem, és abból indultam ki az anyagomban. Szeretném elmondani, hogy elégedett vagyok. A pénzügyi jelentés témájában a jobb pénzügyi ellenőrzést és a jó eljárás módot, valamint a nagyobb átláthatóságot emelném ki. Nagy gondok a pénzügyi eszközök használatával nincsenek. Láthattuk, hogy sokan igyekeznek korszerűsíteni és felgyorsítani a munkát. A szakbizottságunk Sok mindent kért, és most ismertetni is fogom a pontokat. Röviden fogok felszólalni, hiszen minden anyag a rendelkezésükre áll, és érdeklődve várom, hogy önök mit szólnak majd erről. Először is a tanácsról mondanám el azt, hogy a tanács és a szakbizottságunk kell, hogy találjonak egy kompromisszumot a mentesítési eljárásban. Nem hivatalosan találkoztam a tanács jó néhány tagjával. Köszönöm szépen elnök asszonynak, Monika Holmeyernek azt, hogy biztos, hogy találunk majd egy megoldást az olyan problémákra, amelyekkel az előző években küzdöttünk. Idén úgy érzem, hogy egyetértésre jutunk majd. Tudatában vagyok annak, hogy lesz itt egy új szervezeti struktúra azért, hogy a számvevőszéknek segítsen, hogy megküzdjön a munkával. Bizonyos esetekben a jobb vezetésre van szükség, valamint a dokumentumok egymásra való jobb kicserélésére. A számvevőszék azt mondja, hogy a számvevőszék esetében jó néhány helyzetben sikerült javítani, például a belső ellenőrzésen, az ex ante és az ex post jelentéseknél. Van előrelépés az átláthatóságnál, van egy idevágó irányelv is. Az előrelépés egy része annak tudható be, hogy az Olaf tett valamit, és átnézte azokat az ellenőrzési eljárásokat, amelyeket a számvevőszék alkalmaz. Az európai gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága esetében üdvözöljük az ECOSZOK, valamint a Régiók Bizottsága erőfeszítéseit, hogy megpróbálnak jobban kommunikálni és nagyobb láthatóságot biztosítani maguknak. Úgy érzem, hogy mindkét bizottság jól együttműködik egymással, vannak közös testületeik is. Itt szeretném megemlíteni, hogy ezen Együttműködést folytatni kell, mert úgy érzem, hogy intenzívebbé is válhatna ez a munka. És most egy kérdést is feltennék. Egy bizalmas jelentést bocsátott az önök rendelkezésére az OLAF a közelmúltban. A munkavállalók közötti zaklatás témájáról szólt ez. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jelentése nem tartalmaz jó eredményeket erre vonatkozóan. Én, engem meglepett az, hogy az OLAF az ezzel kapcsolatos információit nem terjesztette elő. Kérem szépen, hogy bocsássák a mi rendelkezésünkre is ezt az anyagot. És folytatom, megkérdezem, hogy az OLAF döntéseit hogyan kívánják végrehajtani az Európai Ombudsman és az Európai Adatvédelmi Biztos esetében. Ugye két intézményről van szó. Tudom, hogy most sokkal több munkájuk lesz, és nem áll rendelkezésükre sok pénz. Ezt a gondot látjuk. Ennek a két intézménynek a struktúráját a feladatokhoz kell illeszteni. Be kell azonosítani azokat a feladatokat, amelyeket az állandó alkalmazottak végre tudnak hajtani. Annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk, át kellene szervezni az egészet. Át kellene szervezni a munkát. Szeretném kiemelni, a költségvetésnél, hogy sok mindent tettek az átláthatóság növelésére. Jó néhány intézményközi megállapodásunk is van az együttműködésre. Jelentésemben nagy hangsúlyt helyezek az összes intézmény közötti együttműködésre, és úgy érzem, hogy vannak olyan területek, ahol többet kell majd még tennünk, hiszen a jó gyakorlatokat meg kell osztanunk egymással. Legyenek hasonló modú eljárásaink is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még ehhez kiegészítésképpen eh, nagyon hálás vagyok, hogy a tanácsal folytatandó eszmecseré is megemlített ennek eredményeit. A CCC-hez egy hivatalos kéréssel fordulunk, hogy mandátumot kapjunk, hogy az eddigieket le tudjuk zárni, nem tudom, hogy mennyire tudunk előre jutni, illetve hogy mennyire kész a tanács, de minden esetre legalább próbáljuk meg. Még egyszer köszönöm. Isabel Garcia Munoz az egyéb intézmények kapcsán a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm először is a jelentéstevőnek a nyolc jelentés elkészítését az egyéb EU-s intézményekkel kapcsolatosan. Itt örülök külön, hogy a korábbi viták során felmerült agályainkat is kezelte a korábbi auditok során. Ezek már megjelentek a számvevőszék éves jelentésében is. És tudom, hogy az itt taglaltak meglehetősen korlátozott terjedelműek. Ennek ellenére a külön jelentések száma növekszik, és remélhetőleg a prioritásokat jobban ki lehet majd egyensúlyozni. Stavovski úr számos bekezdést is belevett az anyagba a jelenlegi helyzetről. Teljesen egyetértek, de úgy tűnik, hogy egy kis önkényes módon szerepelnek ezek például a külszolgálattal kapcsolatosan, vagy az ekoszokkal kapcsolatosan, a bírósággal kapcsolatosan, illetve az adatvédelmi biztossal, de a többi intézményekről nincsenek ilyen bekezdések, és a számvevőszékről sem. Sőt, ez tulajdonképpen a számvevőszék kizárólagos kompetenciája, és a jelenlegi helyzetért nem tehetők felelőssé, a, nem tehető felelőssé a többi intézmény. Úgyhogy itt csak a számvevőszéki jelentésről van a szó, vagy a többiről is, illetve az összes jelentésben ennek meg kellene jelennie. Szerintem az előző lehetőség jobb. Ezt majd megvitathatjuk, hogy hogyan tegyük meg. Nagyon pozitív volt az együttműködésünk, és remélhetőleg ezt továbbiakban is folytatni tudjuk. Jó lenne, ha a számvevőszék egy külön jelentést készítene a többi intézményről, illetve az európai iskoláról, Nem tudom, hogy mennyi hozzászólási időm van, mondja a hölgy. Ha már nincs további időkeretem, akkor nem tudok lassabban beszélni. Tehát egy horizontális jelentést készíthetnénk az ügynö- ugyanúgy, hogy az ügynökségek esetében. És ezzel a konkrét kérdésekkel is foglalkozhatnánk, és egy jelentésben tudnánk belefoglalni azokat a kérdéseket, amely az összes intézményre érvényes, például a bevált gyakorlatok kapcsán, mint ahogy a jelentéstevő is említette, vagy az intézményközi együttműködés kapcsán. Ez csak egy javaslat, amit most felkívántam vetni a elnök, a titkárság, illetve a koordinátorok felé, hogyha már a következő jelentésekről beszélünk. A módosítókat illetően ezeken még dolgozom. Van néhány toma, téma, ami kifejezetten foglalkoztat, például az ECOSZOK és a Régiók Bizottsága által a parlamenttel, illetve a tanácssal megkötött megállapodások kérdése, ezt már korábban is felvetettem, de úgy érzem, hogy itt nem érvényesül megfelelő egyensúly. A parlament 70 tolmácsa átment a kutató, kutatói szolgálathoz, így a kutatási központnak a saját fordítási részlegét fel kellett számolnia, és most már külsősökkel fordítat. A parlament 1 millió eurót fizetett évente a fordítás kiszervezésére, és azt hiszem ezt az összeget más területen is fel lehetne használni, hogyha itt a fordítás esetében nem lenne ez a felső korlát. Én ezt nem tartom megfelelő gazdálkodásnak, és ugyanez vonatkozik az ekoszokra is. A Beliár és a Trev épületek cseréje kapcsán. Itt kaptunk különböző magyarázatokat, de még mindig nem értem, hogy a tízezer négyzetméter elvesztését hogyan lehet kompenzálni. Olyan épület esetében, ami esetleg azbestoszt is tartalmaz, azbestet is tartalmaz, ezeket is be kéne foglalni az intézményközi vagy az intézményközi megállapodásokba, ami pedig a zaklatásokat illeti, 2018-as jelentésből én úgy értem, hogy az OLAF bemutatta a jelentését, nem voltam azzal tisztában, hogy mi is kapunk egy példányt ebből a bizalmas jelentésből. Ha igen, akkor ezt jó lenne, ha tudnánk, mielőtt a módosítóinkat elkészítjük mert akkor ezt a jelentést is figyelembe tudnánk venni. Úgyhogy gondolom a titkárság majd megkapja ezt a jelentést. A szakbizottságok által a gépjárművek magáncélú használata kapcsán egyetértek. Végül pedig néhány módosítót is be fogok nyújtani az Európai Külszolgál, Külügyi Szolgálatra vonatkozóan, hiszen az elmondottak szerintem nem tükrözik a valóságot. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Olivier Sostel. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégáim! Természetesen magam is szeretnék Tomásnak köszönetet mondani jelentéstévőnknek, a szakbizottságunk stábjának és a munkáért. Úgy gondolom, hogy a különböző jelentésekben nincsenek problémás pontok valós eh, problémák. Egyszerűen szeretném a figyelmöket felhívni néhány részletkérdésre. Megint csak, mint az előző eh, mentesítési eljárások során is, külön ki kell emelnünk, hogy a digitalizációja milyen komoly ö, következményekkel fog járni az egyes intézményeinkben azt gondolom, hogy transzvers módon azt is javasolhatnánk, hiszen különböző a digitalizáció, hogy egy tartósabb humán erőforrás politikát befogadó, nemi egyenlőségben gondolkodó, magán és szakmai élet egyensúlyát is figyelembe vevő humán erőforrás politikát vezessünk be, horizontális módon minden egyes intézményben. Úgy vélem, úgy, mint ahogy már ma délelőtt is elmondhattuk volna az egyes mentesítési eljárások során, azt gondolom tehát, hogy el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne magát a mentesítési eljárás folyamatát is felgyorsítanunk. Mert hogyha az N plusz egy évben megkaphatnánk az eredményt, az sokkal következetesebb lenne, mint az N plusz kettő évben. Ennyit általánosságban. Most néhány sajátos megjegyzésem is. Kezdeném a számbevőszékkel. Üdvözlöm a számbevőszék kiváló munkáját. Látjuk, hogy statisztikailag 10%-os emelkedést látunk itt, a mintavétel szintjén. Szerintem ez nem egy jelentős eltérés, inkább a számbevőszéknek valóban az ismert problémákra kellene ö, koncentrálnia, például a arány, nem pedig a mintavétel, mondjuk kutatásfejlesztés, agri, régió, területek. Talán ez lenne ö, alkalmasabb megközelítés. Ami a ö, külügyi szolgálatot illeti, elismerjük a költségvetés Stratcom Task Force szintjét, de szeretnénk, hogyha ez a költségvetés felhasználható lenne például az álhírek elleni küzdelemben, vagy például a jövőbeli diplomaták képzésére is lehetne azokat allokálni. Azok ugyanis mindenképpen költségvetésigényesek. Látjuk, hogy az együttműködés a parlament és a tanács között javuló tendenciát mutat. Reméljük, hogy sikerre vihető majd ez konstruktívabb, pozitívabb, meghatározóbb elemekkel is, mint az elmúlt években. Ami a bíróságot illeti, szeretném, hogyha globálisabban elgondolkodnánk azon, hogy a gyakornokok milyen munkakörülmények között dolgoznak, arra külön oda kell figyelni. Azt gondolom, hogy a jelentésem egy kicsit pontosabb lehetne, ütősebb, azzal kapcsolatban, hogy az egyes bírósági ö, ö, tagok ö, a hivatali autójukat és ö, sofőrjüket is magáncélokra használják. Ami pedig az ombudsman kérdését illeti, szeretném kihangsúlyozni, mennyire fontos lenne a valós magán és munka egyensúlyának kérdését, valamint az ombudsman szolgálatok távmunkájával kapcsolatos kérdéseket. Ennyit szerettem volna kérdéskörben kiemelni. Köszönöm szépen. Pexa kolléga a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet. Igen teljes az anyag és az ajánlások többségével. Egyet tudok érteni, viszont árnyék előadóként rámutatnék arra, hogy mi az, amire még érdemes külön odafigyelni. Először, ami a tanácsot illeti, mi továbbra is azt mondjuk, hogy el kell halasztani a mentesítést, hiszen a tanács nem akar részt venni a mentesítési eljárásban, és aggaszt bennünket az egyik tagállam, aki a több éves pénzügyi keretből, kerete kapcsolatos tárgyalásokban részt vesz, de közben uniós pénzekből is támogatást kap. Szeretnénk, ha tájékoztatnák a parlamentet az audit eljárás minden egyes szakaszáról. Ami a régió bizottságát illeti, hangsúlyozzuk, hogy csak nem 20 év után van egy belső ellenőrrel kapcsolatos ügy, amit még mindig nem sikerült lezárni, a közvetítés csak most fog kezdődni az elkövetkező hónapokban. Egy perenkívüli egyességet javasolt a Régiók Bizottsága, de nem tájékoztatott semmiről, mert azt mondta, hogy bizalmas jellegű az ügy, holott átláthatóság okán közé kellene tenni egy jó hiszemű, névtelen feljelentőként kellene csak elismerni a belső ellenőrt, és emellett tovább intézkedésekre van szükség, hogy a jövőben a névtelen ellenőrök, a névtelen feljelentők érdekeit védjük. Az uniónak az átláthatóságot kell támogatnia, az állapokárokat Pexa kolléga, szól közben az elnök asszony, le tudna egy kicsit lassulni? Kicsit túl gyors. Rendben van az uniós intézményeknek. Érthető információval kell ellátniuk az állampolgárokat és, a, és dokumentumokkal, dokumentumokkal, melyek a különböző véleményekkel kapcsolatosak, missziókkal kapcsolatosak, stb. Az intézmények az adatvédelem és kiberbiztonság terén tettek lépéseket, és bátorítunk mindenkit, hogy nyitott platformok révén próbálják az uniós állampolgárok magánszférához való védelmet biztosítani. A magatartás kódex világos irányelveket kell, hogy meghatározzon, ez legyen prioritás. Minden uniós intézménynek az uniós zaklatás ellenes szakpolitikát kell követnie, legyenek szabályaik a névtelen feljelentőkre, és próbálják meg elkerülni az összeférhetetlenséget. Végezetül rendkívül sürgős tenni a környezetvédelem témájában, így minden uniós intézménynek konkrét cselekvési tervet meg kellene alkotnia, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt lenyomatukat, lábnyomukat, és a fenntartható munkát kérünk e téren. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy figyelembe vette. Auch der, unser äh, Köszönöm, hogy figyelembe vette a tolmácsokat. Számunkra talán normális, hogy ilyen ütemben beszélünk, de azért ez nem könnyű. Köszönöm még egyszer. Most pedig gondos, gondosan körbenézek, megkérdezem, hogy van-e még valaki, aki szót kér. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor Lára Voltertnek adok még szót, mert ő jelentkezett. Thank you. Köszönöm. Két rövid eh, pontot szeretnék érinteni a tanácssal kapcsolatosan. Talán eh, felvehetnénk egy pontot az Európa épülettel kapcsolatos eh, problémával kapcsolatosan. Itt ugyanis a munkások megfelelő szerződések nélkül, biztosítás nélkül dolgoztak éveken át. Ez nem tudom, hogy másút is megjelente, de egy decemberi eh, belga újság eh, lehozta ezt a hírt. Minden esetre ez az eset eh, szerintem szerepelhetne a jelentésben, és a tanácssal kapcsolatban még egy dolog, a szponzorációs tevékenysége a tanácsnak. Nem tudom, hogy nevesek vagy sírjak, amikor azt látom, hogy van egy hivatalos benzin szponzoráció az elnökség végén. Nem tettek különbséget a különböző testületek között, amelyek nyomozást folytattak. És itt a hírnevet is komoly kár érheti, hogyha ezre sor került. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha a mentesítési jelentésünkben erre rámutatnánk. Ezeket a szponzorációs tevékenységeket szerintem be kéne szüntetni, és az ombudsman ajánlásait is be kéne venni a jelentésbe, amit majd áprilisban fogunk megtárgyalni. Köszönöm. Akkor még egyszer Tomás Szedobszki kolléga kap szót. Kedves kollégák, árnyékjelentéstevők, köszönöm a hozzászólásokat, és azt, hogy egyre alaposan megismerkedtek a jelentéssel. Szeretnék a jelentések kapcsán továbbra is együttműködni önökkel, és remélhetőleg a legjobb jelentés sikerül majd elkészíteni. Biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát tudunk végezni, és ez komoly segítséget fog jelenteni a következő időszak szempontjából is. Én készen állok az összes módosított megvitatni, és ami a tanácsot illeti, azt hiszem, hogy nagyon nyitott párbeszédet folytatunk. És vele úrnak is köszönet az Európai Parlament nevében, illetve Holmájra asszony hivatalának is köszönet, kiváló munkát végeztek, és önöknek is köszönet, hogy támogattak a tárgyalásokban. És remélem, hogy na, számunkra, illetve a tagállamok számára is nagyon fontos, hogy megoldást találjunk, hiszen most elérkezett az a történelmi pillanat, hogy egy tíz éves történet végére pontot tegyünk. Minden évben ugyanazt ismételjük meg, nevezetesen, hogy a tanács nem áll készen a mentesítésre, számos kritika érte az évek során, de nem folyt párbeszéd. Most pedig szerintem itt az ideje, hogy ezt a párbeszédet lefolytassuk, és bemutassuk, hogy készen állunk a megoldásra. Mindenkinek kellemes napot! Úgy gondolom, hogy a tanács tanácssal folytatandó párbeszéd változatlanul érdekes lesz, izgalmas lesz, és remélhetőleg sikerül megállapodni. Remélem, hogy jobb, meg, egymás álláspontjához közelebb kerülünk, mint ahogy az eddig történt. És köszönet önnek, illetve az összes kollégának, akik a különböző intézményekkel tárgyaltak, köszönöm a munkájukat. Van-e még felvetés ehhez a napirendi ponthoz? Akkor gyorsan megnézem, mely, mi is a következő napirendi pont. Ez a 2018-as évi mentesítés. Talán egy kicsikét korán kerül most ez sorra, nem látom, hogy a jelentéstevő itt lenne, úgyhogy javasolom, hogy tartsunk egy rövid szünetet. A többi intézménnyel kapcsolatosan a kollégák nagyon gyorsan végigmentek ezen a napirendi ponton. Talán az ECR tanács adója esetleg szólhatna a következő jelentéstevőnek, hogy jöjjön, mert akkor Mindenesetre jelentéstevő nélkül nehezen tudunk tovább menni. Úgyhogy kénytelenek vagyunk most egy rövid szünetet tartani, és megvárni a kollégákat. 10 perc. So, sorry very much. The 10 minutes are over. And we have to continue with the joint undertaking. Akkor én most azt javaslom, hogy a közös vállalkozásokkal folytassuk. Elnézést kérek a jelentéstevőktől, hogy ilyen gyorsan végeztünk az előző napi rendi ponttal, ezért hivattuk önt, önöket az előadások megtartására. Bruzsinszki úrnak, Bruzsinszki úrnak adom meg a szót. Abszolútnie nem mamy tego, pani przewodniczącej, za... tutaj... Köszönöm szépen. Semmi gond. Először is köszönettel kezdeném. Mert amikor a jelentésekkel foglalkoztunk, dolgoztunk rajtuk, igen sok támogatást kaptunk a szakbizottságunk titkárságától, Kamina Zsebzesincskának és balomon ülő tanácsadó kollégánknak is köszönetet szeretnék mondani. November 14-én 2018-ban az Európai Számbevőszék egy olyan közös jelentést adott ki, amely a közös vállalkozásokról szól. Ez megerősíti hogy megbízhatóak az elszámolásai mindegyik közös vállalkozásnak. Megbízhatóak, jogszerűek, szabályszerűek a tranzakciók, és a jelentésben szerepel az is, hogy a Horizont 2020-as program végrehajtásában késedelmek történtek. A számbevőszék elmondta, hogy az előző program végrehajtása sikeres volt. Utalás történik a jelentésben arra is, a négy E pontban, A pontban, ahol a kifejezetten a késedelmes kockázatokról szólt. 2018-as jelentésében a számbevőszék e, a mentesítéssel kapcsolatos témára tér rá a mentesítést a költségvetés végrehajtásával, a toborzási eljárással kapcsolatban, a tendereztetéssel kapcsolatban, valamint a munkatársak monitorizása, toborzása és a belső audit rendszerek is 2018-as állását járják körül. Ezen 8 közös vállalkozás esetében soha nem került elutasításra a mentesítés megadása. Ennyit az eljárásokról. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a vállalkozások monitoringja az megfelelő, nincsenek jelentősebb problémák, bár aggályokra azért mindenképpen rá kell mutatnunk, és javító intézkedéseket is kérhetünk. Legutkó úr fogja ezen sajátos területeket, javítást igénylő sajátos területeket ismertetni most. Köszönöm szépen, elnök asszony, és néhány megjegyzést hadd tegyek meg. Az IMI 2, az innovatív gyógyszer kezdeményezések 2. 2018-ban igen magas volt a munkavállalói fluktuáció, 17 16 60 százalékos volt, 6 0 Igazából itt nagyon sokan voltak olyan tartós ö, ö, betegszabadságon, amely hozzájárult ezen fluktuációhoz. Az IMI 2 ö, vállalkozói ö, csapata már 2018-tól ö, működőképes volt. Itt az IMI 2-nél az operatív célokat lehet, hogy nem terszerűen fogják elérni. Az IMI 2 így kénytelen volt kiszervezett munkavállalókat, ideiglenes munkavállalókat 17%-ban foglalkoztatni 2017-ben. Ennyit az IMI 2-ről. Az elektronikus komponensek és rendszerek az európai vezetését Excel ezzel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az administratív szolgálatokban, valamint a készpént hozzájárulás az administratív költségekhez 1 millió eurót is meghaladó volt, amelyeket nem számláztak ki az iparnak egészen az Excel felállításáig. Hogyha 2017-hez viszonyítunk, a 2018-ban a fluktuáció és a mm, szerződéses munkavállalók és az ideiglenes munkavállalók fluktuációja 17%-kal növekedett. A, a Clean Sky 2, azaz a Tisztaikbolt 2 esetében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 millió 500 ezer készpénz hozzájárulás történt, és ebből 800 ezer eurót fizette ki 2018 végéig operatív költségekben. Így a bizottság 2018 végén úgy döntött, hogy csökkenti a 2020-as költségvetését ezen közös vállalkozásnak 205 millió euró ról 140 ezer euróval elnézést. Egy kicsit összekeveredtem itt a sok-sok nullától. Szóval 205 millió és 140 millióra. Ugye? Jól mondtam. Igen, most itt ezt jól kimondtam. Itt elég komoly kockázata van annak, hogy a minimális ipari kontribúciót nem sikerül ezen programnak végrehajtania. Aztán az Európa, az ITER, valamint a fúziós energia. Ez a vállalkozás, ez egy ITER meg a projekt igen komplex. A legkomplexebb eset számos problémát vet föl, amelyet egyébként a jelentésünkben is nevesítünk. Kontribúcióként hozzájáruláskon, még az építési szakaszban 12 milliárd euróról beszéltünk, itt 6 milliárd 600 e, e, millió ról beszélünk. Ezek megint csak milliók, milliárdok, egészen megőrülök ettől a sok nullától. Itt az EU tanácsa 2010-ben fogadta el ezt, és ezen szám a nem még nem veszi figyelembe a kontingenseket, és itt 24 hónapos 10-20 százalékos költségvetési tervezésről beszélhetünk 2016 novemberében, a tanács egy új ITER projekt baseline fogadott el, amelyben a First Plasma ö, sikerét tervezi be 2025-re operatív szakaszá válva, és 2035-ben már az építési szakaszba térnénk át. E, igazából a 2020-ra számolnak a magával az építési szakasz lezárásával az ITER költségvetési tervezési nehézségekkel küzdött, és végül is szükség volt az előirányzatoknál 2017-18-ban, ugyanis a kifizetési eh, előirányzatokat meghaladta a 2017-18-as eh, előirányzatok száma, voltak belső problémák, ugyanis eh, az Európai Bíróság és a kiválasztási folyamatban a, ott a, úgynevezett reserve listről listázott személyek toborzásáról döntött a bíróság. Végül is pedig, ahogy az Egyesült Királyság jelezte a tanács felé, hogy az Euratomból is kilép, ezt is figyelembe kell venni, a 2020 utáni tevékenységeiben ezen közös vállalkozásnak, az ITER projektnek. Elnök asszony, ha megengedi, akkor most Rudzinski úrnak adom újra meg a szót. Akkor ismét Rudzinski kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A következő a Shift to Rail pont 2018-ban ennek a közös vállalkozásnak egyes tagjai leányvállalatokká váltak, amelyeket az alapító 100%-os tulajdonban hozott létre, és azóta az igazgatónács létszáma megnövekedett. A jelenlegi jogi keretek között a közös vállalkozások vonatkozóan nincsen megfelelő megoldás, hogyha egy vállalatot az egyik tag kivásárol ugyanazon ágazaton belül. Milyen következményei lennek, lennének mindennek az igazgató tanácson belüli kiegyensúlyozott képviselet tekintetében? Egy külön jelentés készített a számvevőszék, arra vonatkozóan, hogy az ilyen megoldásokat eh, hogyan lehet eh, végrehajtani. A következő az eljárás. A legtöbb projektet az EU támogatása nélkül finanszíroznák. Itt eh, a számvevőszék bizonyos hiányosságokat is feltárt a finanszírozás területén. Itt például nem voltak következményei a légiforgalom irányításnak, a következő a üzemanyag, cellák és hidrogén technológia. Itt a 2018-as költségvetés kapcsán azt vizsgáltuk, hogy ez hogyan kapcsolódik a 2017-es programhoz. Ha megvizsgáljuk a már folyamatban lévő projekteket, 79,6%-os a készültségi fok. Tehát jelentéstevőként a közös vállalatokra vonatkozóan mi azt javasoljuk, hogy mindegyik közös vállalkozásnak adjuk meg a mentesítést, és természetesen várjuk a kérdéseiket. Köszönöm szépen! Köszönjük a két jelentéstevő kiváló munkáját, és most az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót Piper úr először is a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőknek is. A néppárt csak részben osztja a mentesítésre vonatkozó javaslatot, de természetesen a mentesítést megadnánk mi is. Három megjegyzésem lenne, mindhárommal kapcsolatosan módosítókat fogunk benyújtani. Először is véleményünk szerint a közös vállalkozások számos pozitívummal járnak, hozzáadott értékkel járulnak hozzá az Európai Unióhoz, de azért ezeket alaposabban meg kéne vizsgálni. A konton belül én ezt próbálom megtenni. Itt végülis az adófizetők pénzéről van szó. A nyilvánosság felé a kommunikációban ezt a hozzáadott értéket mindig el kell magyarázni, a szinergiákra kell összpontosítani, konkrét eredményeket kell letenni az asztalra, és ezt a nyilvánosság elé is tárni. Itt némileg csalódtam, ami a közös vállalkozások nyilvánossága kapcsolatos munkáját illeti. Másodszorban ez már egy technikai jellegű szempont a befektetéssel kapcsolatosan. Itt ezt komolyan értékelnünk kell, és itt majd néhány módosítót be fogunk nyújtani. Végezetül az ittával kapcsolatosan az ECR jelentése szerintem túlságosan negatív a hangsúlyon, illetve a megfogalmazáson egy kicsikét finomítani kéne. Itt én ezt túl negatívnak látom, és szerintem bizonyos tekintetben ezt pozitívum, pozitívabban kéne megfogalmazni, és a jövőt is pozitívabban lefesteni. Köszönöm szépen, Markus, Lara Wolters, majd, illetve ő Krapini kollega nevében szól. Thank you indeed, Miss Krapini. Köszönöm szépen. Igen, Grapini asszony, az árnyék előadó egy jegyzetet adott át nekem. Néhány pontot kiveszek, de így is három oldalas a jegyzet, amit átadott nekem. Nagyon részletesen megvizsgálta a kérdést. Én majd megpróbálok ebből néhányat kiragadni, mert ha nem, akkor nagyon sok időbe tellen ezt felolvasnom. Grapini asszony azt mondja, hogy a közös vállalkozások 2018-as eredményei pozitívak, és a közös vállalkozásoknak sikerült megküzdeniük a kihívásokkal. Az árnyék eladóknak köszöni az együttműködést, és áll elébe továbbra is ennek, és azt mondja, hogy a számvevőszék közös vállalkozásokról szóló auditjai, valamint a kifizetések és jövedelmek kapcsolatos eredmények pozitívak voltak az előző évben. További megjegyzése is vannak a közös vállalkozásokra. Ebből néhányat kiragadok, mert közben rájöttem, hogy néhány dologról a kollégáim már említést tettek. A Shift Rail-nél azt mondja, hogy a vállalat előrelépett abban, hogy elérje azt a célt, amelyet követeltek tőle, viszont de vagy nem biztos, hogy sikerül majd a csalás ellenes stratégiát vissza végrehajtani, ami a 17-20-as időszakra vonatkozik. Volt egy nagy kockázatú kockázatértékelés, amelyet továbbítottak az Olafhoz, hogy az kinyomozza a helyzetet. A jelenlegi jogi keret a közös vállalkozás esetében nem elekendő ahhoz, hogy a, vállal- a közbeszerzési, bocsánat, a vállalati beszerzési rendszerrel megküzdjön. A Clean Sky 2 a vállalatnak szándékában áll a pénzügyi rendeletét felülvizsgálni. A belső audit szolgálat egy ajánlatot fogalmazott meg a vállalkozás számára a konszolidált kockázati nyilvántartásra vonatkozóan. 2018-ban három olyan eset volt, amikor különböző csalással összefüggő tevékenységek zajlottak, kifizetések bizonyos jogosultak létére, részére az ügyeket továbbították az OLAF felé, hogy kivizsgálja ezeket. Az innovatív gyógyszerekkel foglalkozó közös vállalkozásra vonatkozóan azt mondja, hogy igen, magas volt a személyzeti forgalom, de ha jól tudom, ezt valamelyik kollégánk is elmondta, főleg a szerződéses ügynököknél volt ez magas arány, a helyzet romlott 2018-ban, nyolcan hosszú elhúzódó betegségek miatt szabadságon voltak. A bio alapú közös vállalkozásnál azt mondja, hogy hiányoznak a, hogy már nem hiányoznak a hosszú távú teljesítmény indikátorok, és a közös vállalkozás hatékonyan működött 2018-ban, de fennáll annak a veszélye, hogy a, az ágazat minimális hozzájárulását nem sikerül majd megvalósítani a programidőszak alatt. Az elektromos komponensekkel foglalkozó közös vállalkozásnál a bíróság azt mondta, hogy a közbeszerzési eljárásokban vannak gyenge pontok az administratív szolgáltokra nézve, és itt vannak a különböző készpénzhozzájárulási problémák is, ha jól tudom, valaki erről már említést tett. Az utolsó megjegyzés az ITER-re vonatkozik, Nemzetközi Fúziós Energiafejlesztési Szervezet. Komoly hiátusok merültek fel a 2018-as költségvetési tervezési időszakban. A végső kifizetési előirányzatok 17-ben és 18-ban jelentősen túllépték az eredeti költségvetési előirányzatokat, a vállalat előrelépéseket tett, hogy elérje a célokat, az előrejelzési rendszer, a kifizetések előrejelzési rendszerét teljesen korszerűsítették. Ezt használták 2019-ben, és ez pozitív. Rapini asszony áll elébe az együttműködésnek, és várja is a különböző módosító indítványokat, amelyeket be fognak nyújtani. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Tökéletesen összefoglalta. Mártinának adok most szót. A Rinyó nevében tessék. Well, dear, dear... Köszönöm szép. Tisztelt vállalkozási képviselők, számbevőszékik képviselők és képviselők. Gratulálok a két jelentéstevőnek. Tavaly én voltam a jelentéstevő. Kinyitottam a jelentéssort, és azt hittem, hogy a sajátomat olvasom tavalyról. Örülök. Úgy tűnik, hogy át uh, copy a gondolataimat. Persze ez most egy kicsit vicces, de én azt gondolom, hogy szükség van a folytonosságra ezen közös vállalkozások tematikában. Köszönöm szépen a vállalkozásoknak és a számos hozadott értéket az Európai Unió sikerevitelében. Mint említettem, tavaly, amikor jelentéstevője voltam a tematikának, valóban önök az EU kutatás innováció özászlós hajói. Szükség van a hatékonyság javítására a rendszerben, nem csupán a tendereztetési folyamatban, a toborozási folyamatban, hanem kifejezetten a költségek dizájnjában és a maradvány a hat, hat, mm, hiba arány még mindig valahol jelen van, bár a küszöbérték alatt, de általában mobilizálják a további mm, eszköztárakat, a belső piacot, itt az innovatív technológiákkal, szolgálatok, szolgáltatásokkal látják el. A jelentésben olvashatjuk azt, hogy a, az előirányzatok az FP7 keretprogram szintjén már most kifutottak. Én is bátorítom arra a parlamentet, hogy a mentesítési eljárást mindenhol szavazza meg, én is módosítókat fogok benyújtani, és köszönöm, hogy véglegesíthetjük együtt a jelentést. Köszönöm szépen. Texá kolléga kér ismét szót. Michel Vassel eh, nevében szólok, eh, sajnos nem tud most jelen lenni, néhány módosítót eh, készítette ehhez az anyaghoz, de semmi olyasmi, ami vitát váltana ki. Köszönöm. Az ide nevében a GUE-től nincs senki. Akkor még egyszer a jelentéstevőknek adom meg a szót, hogy még kívánnak-e lezárásképpen mondani valamit. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szervezeti és technikai jellegű megjegyzés. Az összes nyelvi változat megtalálható a szakbizottságunk honlapján, illetve a számvőszék jelentése is, valamint a végső jelentés. A következők a módosító határidők, január 28, délután 2 óra, szakbizottsági szavazás február 19-20, a plenáris pedig remélhetőleg a március másodiki ülésen fogja elfogadni. Amint a módosítók beérkeznek, ezeket természetesen megbeszéljük az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Még egyszer köszönöm mindkét jelentéstevőnek, és további jó együttműködést. Még szeretném felhívni a figyelmüket a határidőkre, amelyeket kérem tartsunk be. A módosítók határideje elhangzott, illetve a szavazások időpontjai is. Az 55. nagyrendi pont az egyéb kérdések, illetve az 56-os a következő ülések, január 28 9 órától 12.30-tól, illetve 14.30-tól 18.30-ig, február 19-én ugyanúgy, és február 20-én csak délelőtt, és egy technikai megbeszélése is sor kerül a bizottság részéről, ahol minden frakció képviseltetheti magát képviselővel vagy tanácsadóval, és akkor ezzel ezt az ülést be is zárnám. Megkérdezném, hogy négykor kezdhetnénk-e. Cleo Mandelnek esetleg szólhatnának, hogy már négykor legyen itt, mert eredetileg fél ötre terveztük a koordinátorok ülését, tehát kérem, kérdezzük meg Manda a kollégát, hogy négy órakor kezdhetnénk-e, úgyhogy akkor én megkérek mindenkit, aki a koordinátori ülésen érintett, várjon egy kicsit, és igyekszünk ezt négykor megtartani, a többiektől pedig elbúcsúzom. Köszönöm. Damit wäre die öffentliche Sitzung beendet.